Bueno, vamos a empezar, si les parece. Buenos días. Si no hay modificaciones sobre el orden del día. nem ellenzi. Akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. A munka megszervezésével kapcsolatban a bizottság munkának megszervezésével kapcsolatban, ahogy önök is tudják, várjuk második alelnökünk vagy alelnöknőnk megválasztását. Reméljük, hogy Ortondó asszony, akinek a bizottságnak tagja volt, el tudja intézni azt az adminisztratív problémát, ami akadályozza, hogy elfoglalja ezt, az, ezt a feladatkört ugyanis másik szakbizottságban is tag. Remélem, hogy az Aldének ebben az esetben új képviselőt kell javasolnia. A második alelnöki posztra a bizottságunkban. Mindenesetre szeretnénk ezt az ügyet minél hamarabb megoldani. Arról is tájékoztatni szeretném volna neked, hogy 11.30-tól 12.30-ig, ami a kibővített elnökségi ülés lesz, találkozni fogunk a külügyi szolgálat a csoportjával, akik értékelni fogják az intézkedési tervüket, amely ugye most meg fog újulni, ez természetesen zárt üdés lesz, azonban valamennyi eh, a bizottsági képviselő, a bizottsági tag természetesen jelen lehet, hogyha érdekli, hogy mi történik. Rátérünk a napirendre, elsősorban is néhány megjegyzés a eh, tunéziai választásokkal kapcsolatban. Az a bizottság néhány tagja jelen volt, követtük a választási folyamatot, Verzsia Pancéri eh, képviselők és jó magam eh, vettünk részt. Meg is adom a, szavak, a szót eh, kollégáimnak, hogy számoljanak be. Én csak azt szeretném magam részéről mondani, hogy úgy gondolom, hogy példás, kiváló eljárást látunk. Nagyon rövid idő alatt az ország meg tudta szervezni a választásokat nagyon bonyolult rendszerben, az egész országra kiterjedőleg. A független szervezet, amely szervezte a választásokat, nagyszerű munkát végzett, jó az eredmény, demokratikus az eredmény, ráadásul érdekes is. Más kérdés persze, hogy ennek az országnak van-e lehetősége arra, hogy gazdasági szempontból előre törjön. Ezért úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú lesz az, hogy az Európai Unió siessen a fejlesztési folyamatok segítségére tunéziai befektetésekkel. Enélkül Tunézia nem fog tudni kilábalni. Minden esetre eddig az volt a feladatunk, hogy részt vegyünk a választásokban. Én nagyon pozitívan értékelem azt, amit láttunk, és úgy gondolom, hogy nagy bátorságot tanúsítottak az emberek, és megnőhet a bizalmunk ezekben az eljárásokban. Igazi szeretettel, igazi meleg szívvel, melegséggel fogadtak bennünket az emberek, ami azt jelenti, hogy valamilyen szerepet tanúsítanak az Európai Uniónak ebből a szempontból. Megadnám képviselőtársaimnak a szót, hogyha akarnak mondani valamit. Concordo. Giudizio della missione. Io lo ritengo un giudizio molto positivo. Úgy gondolom, hogy a választásokat nagyon valóban példáson hajtották végre tulajdonképpen már a választások előtt is, a kampány is békésen zajlott, nagyon pozitív módon, valamennyi párt szabadon bemutathatta a programját, eh, és betartották a normákat, még a média is tulajdonképpen nagy eh, segítségére volt eh, az országnak abban, hogy a választási kampány zöggenőmentesen folyik le, úgy gondolom, hogy a tunéziai civil társadalom rendkívül kulturáltan, polgári attitűddel, állampolgári attitűddel viselkedett. 14 akreditált misszió volt, a 66 helyszínen vettek részt a megfigyelők, a választások nyugodtan zajlottak le, 60%-ot meghaladta a szavazók részvétele. Volt néhány kritikus probléma, az ifjúsági szavazatok kérdése. A fiatalok nem vettek részt, meglehetősen szorványosan mentek el szavazni ez nyilván olyasmi, amivel a tunéziai eh, politikai döntéshozóknak majd foglalkozniuk kell. Javult eh, a nők részvételi aránya 2011-ben 7-es százalék, most 12 százalék vett részt, ez még mindig alacsony, eh, de javuló tendencia. Úgy gondolom, hogy meg kell várnunk a következő választásokat novemberben, illetve decemberben, akkor fogjuk megtudni, hogy pontosan mi is a helyzet. Néhány, áll, néhány párt ugyanis nem eh, indít elnökjelöltet. Majd meglátjuk, hogy milyen koalíciók jönnek létre. A második megjegyzés, amit meg kell tennem, az az, hogy a demokráciába való átmenet rendkívül fontos folyamat, nem csak e, az ország számára, hanem az egész földközi tengeri térség számára is, Európa számára is, hiszen Európának bizalma volt az arab tavaszban, de aztán látjuk, hogy milyen eseményekre került sor, úgyhogy eléggé szkeptikusok vagyunk. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy Tunézia demokratizálódása befolyásolhatja a közvéleményt, és mondhatjuk azt, hogy igenis vannak dolgok, amelyek happy endinggel végződnek, amelyek jól végződnek. Ahogy az elnök azt is mondta, Európa felelőssége most Tunéziát ki segíteni abból a gazdasági és szociális válságból, amely tudjuk, hogy milyen súlyos, a demokrácia nyilván akkor működik legjobban, amikor a gazdaság és a társadalom fejlődik, lendületben van, úgyhogy segítenünk kell Indonézi- Tunéziának abban, hogy a demokratikus célkitűzéseik mellett kitartsanak. Tulajdonképpen ez lenne az a politikai értékelés, amely, amelyre jutottunk, és köszönöm szépen. Természetesen egyetértek azzal, amit elmondottak az előttem szólók. Azt kell kiemelni, hogy Tunézia most egy új szakaszhoz ért, Egyrészt azért, mert most vezeti be az új alkotmányt, ez volt az első parlamenti választás. A tunéziai civil társadalom szerepére emlékeztetni kellene az alkotmányozó folyamatban, hiszen a, ha a civil társadalom nem mozgosította volna az erejét, akkor biztos, hogy nem ilyen eredménye járnánk, úgyhogy az biztos, hogy Tunéziában ez nagyon fontos erő, és nagyon fontos ez a jövő szempontjából is ami a választókat illeti. Rendkívül nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy több választó kerüljön fel a szavazólistára, és minél többen szavazzanak. Ennek ellenére nem kielégítő a részvételi arány. Figyelemvéve azt, hogy mennyi lenne a választók potenciális száma, hiszen 5 millióan iratkoztak fel, 7-8 millió potenciális szavazóból, tehát itt azért még ez egyfajta hiányosság. Emlékeztetnék még rá, hogy a fiatalok közül is kevesen mentek el szavazni. Ez szemmel látható volt, amikor elmentünk a szavazókörzetekbe, és ez szerintem rossz jelzés. A kampány rendben folyt. Voltak, akik azt mondták, hogy nyugodtan folyt, talán túlságosan nyugodt is volt, például a 2011-es kampányhoz képest. Biztos, hogy a, ezen bipoláris vita dominálta a, a, a vallásos, tehát iszlámista és a, nem vallásos felek között, és biztos, hogy a gazdasági, társadalmi kérdések voltak a tunéziai forradalom középpontjában. Elnök asszony is elmondta, hogy ezt a kérdést még nem oldották meg. És biztos, hogy ez az, ami a jövőt is befolyásolja és meghatározza, és ebben az Európai Uniónak is felelőssége van, hiszen ami Tunézia gazdasági társadalmi helyzetét illeti, az sajnos 2011 óta romlott az Európai Unió, az uniós tagállamok és bizonyos tagállamok közülük, például az enyém is, hogy nem mondjam ki, fontos felelősséget vállalnak abban, hogy milyen történelmi kapcsolatot ápolnak Tunéziával, és a Tunézia felé kialakított adósságukat hogyan kezelik. Fontos kiemelni még, hogy a tunéziai állami hatóságoknak is még erőfeszítést kell tellen, tenniük a média függetlensége tekintetében abban, hogy a média saját magát megszervezhesse. A PL harmadik helyet kapott valahol a semmiből potyantak ők ide. Mindez bizony a pénznek és a média lefedettségüknek köszönhető, hiszen Líbiában meggazdagodott milliárdos az, aki pénzelte őket, és közben még futballcsapatot is vásárolt magának, tehát ez is hozzátartozik a mi országaink politikai szinteréhez, úgymond egy ilyen még eléggé kiszolgáltatott országban, ahol gyerekcipőben jár a demokrácia, ez talán mégiscsak komolyabb kérdéseket vet fel. a találkozásaink során még azt is kihallottam az ott elhangzottakból, hogy továbbra is segítenünk kell a demokratikus rendszer kiépítésében, a rendőri, igazságszolgáltatási és biztonsági kérdésekben, mert úgy gondolom, hogy ez továbbra is nagyon fontos, és a tunéziai civil társadalom szempontjából is fontos kérdés, és a jövő szempontjából is döntő lehet. Ami a nők helyzetét illeti, lehet, hogy a tolmácsolással volt egy kis probléma, mert Panzéri kolléga hozzászólásából a parlamenti választásokon a jelöltekre vonatkozóan a nemek közötti arány 50-50 százalék, -50%, tehát ebből a szempontból egyenlőség van a két nem között, de hogy ki van, aki valóban a lista elején található, ott viszont már azt hiszem, hogy a nők aránya csak 12 százalék. A, tegnap a nagykövetünk azt mondta, hogy 68 nőt választottak be a parlamentbe, ez körülbelül 30%-ot jelent. Ebből a szempontból lehetséges, hogy majd változni fognak éppen emiatt a dolgok, ezt is ki akartam emelni. Sí. Eh... Így van. Nem tudom, hogy valaki szeretne felszólalni, hogy kérdés volt tenni. Engem két dolog érdekelne amelyet Panzeri úr és Verzsia asszony is megemlítettek, a nők jelenlétével kapcsolatban olyan parlament lesz, amelyben nagyon sok nő lesz. Annak ellenére, hogy a pártok, mint mindig, nem támogatják a nőket, pontosabban nem helyeznek nőket a választási listák élére arra felhívnám a figyelmet, hogy a választási bizottságok, azok a személyek, akik az egész eljárást végigvitték, köztük nagyon sok nő volt. Az én esetemben az összes általam bejárt fővárosi szavazókörzetben ott valamennyi elnök nő volt, és a tagok, eh, bizottságok tagjainak többsége is nő volt, méghozzá nagyon fiatal nők, eh, képzett, felkészült, eh, tanult nők, akik azért is tanultak, hogy a választási adminisztrációban kapjanak feladatot. Nagyon fontos ez Marokkó számára is, azt szeretném tulajdonképpen, hogy az, ahogyan az Európai Unió kísérte a választási folyamatot, ahogy segített kialakítani a választási rendszert, eh, ahogy átvilágítottuk, fontos, hogy eh, ne ragadjunk meg ezen a szinten, ez nagyon eh, felületes lenne így. Fontos, hogy az Európai Unió elkötelezze magát ismét és ismét, amellett, hogy az Európai Unió és a régió életében ennyire kulcsfontosságú Tunézia tovább haladjon ezen az úton. Tulajdonképpen egy kicsit olyan olyanok vagyunk, mint a gallók az Asterixben. Nagyon kemény környezetben kell boldogulniuk, nem csak pénzügyi szempontból de szükségük van az Európai Unió által nyújtható eh, eh, tanácsadásra is, eh, demokratikus támogatásra, és nem maradjunk, ne, ne elégedjünk meg azzal, hogy ó, hát a választásokat demokratikusan hajtották végre, akkor minden rendben van, és itt vége, és a feladatunknak nincs vége. Van-e kérdés bárki más részéről? Nos, akkor rátérünk az ülésünkre a e, külügyi szolgálattal. E, ha nincsenek még itt, akkor, akkor néhány perces, néhány percig várunk. Mert érkeznek, ahogy tudják önök is, a sürgősségi állásfoglalások nyomán esedékes lépésekről fogunk beszélni. Ez érdekli a szakbizottságunk, albizottságunk tagjait. Fontos lenne ma, miután meghallgattuk őket, és így működtük, velük, jó lenne látnunk, hogy olyan, eh, hogy ez a rendszer így nekünk tetszik-e, vagy pedig más formulát szeretnénk megvalósítani.